benyújtotta egy éve szempontjait, és a szakbizottságuk pedig a jogi szolgálatot bízta meg, hogy vizsgálja meg az anyagot. Nagyon fontos anyagról van szó, és mindenek előtt a jogállamiság tekintetében a jogállamiság alkalmazása, a karta tartalmát védi. Az ítélet lényege az, hogy a kartát mindig figyelembe kell venni az Európai Uniós jog keretében. A jog szövegének értelmezésétől függetlenül. Tehát, hogy ezt a bizottság döntése indokolja vagy nem, tehát mindig alkalmazni kell a kartát, és ezt tette a bíróság ebben az esetben. Tehát a Safe Harbor döntés nem érvényes ebben az esetben. Ahogy tudják, az adatvédelmi irányelv is érintett a kérdésben. A fő érv az az volt, hogy a kartával összhangban kell a döntést értelmezni. És a bíróság is ugyanezt az álláspontot követte, és megalapította, hogy nem lehet az irányelv érvényességét kérdésbe vonni. Az alapjogokat pedig a karta tartalmazza, és az irányelvnek is a karta szellemében kell lennie. De hogyha a kartával együtt értelmezzük az irányelvet, ahogy a bíróság magyarázta, a bizottság biztos kikötő döntése nem érvényes, hiszen nem tükrözi vissza az irányelv vagy a karta szövegét. Ez egy nagyon rövid bevezetés, tehát egy nagyon el, előzetes bevezetés. Ez az eset azért indult el, mert egy polgár panaszt tett egy nemzeti hatóság előtt, és a nemzeti hatóság pedig megtagadta a dolog kivizsgálását, és az egyén, a polgár, Maximilian Schrems, az ír legfelsőbb bíróság elé vitte az ügyet, és az ír bíró juttatta el az ügyet az Európai Bírósághoz. Tehát az elsőfokon eljáró bírók igazából nem kötelesek ezt megtenni. De a legfelsőbb ír bíróság bírája úgy döntött, hogy ez a dolog az Európai Bíróság elé tartozik, és előterjesztette az ügyet. És Schrems úr és az ír bíró ügye volt, és az Európai Bíróság, az Európai Parlament megfigyelése segítségével dolgozott az ügyön. Az ír adatvédelmi hivatalnak is védenie kell az alapvető emberi jogokat. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy a bíróság kötelezve érezte magát, hogy megvizsgálja ezt a dolgot, hiszen az Európai Bíróság az Európai Unió legmagasabb fokon eljáró bírósága, és úgy döntött, hogy a kartát pedig mindenképpen figyelembe kell venni, és a biztos kikötő döntés érvénytelen. Az ír bíró nem azt kért a bíróságtól, hogy döntsön, hogy érvényes vagy nem érvényes a bizottság döntése, hanem csak értelmezést kért az Európai Bíróságtól. De nyilvánvaló volt, hogy az értelmezés kérdése is felveti az érvényesség kérdését. Tehát nyilvánvalóan itt a biztos kikötő döntés érvényességéről van szó, és ez lenne az utolsó megjegyzésem. Tehát a karta szövege egy dolog, de egy másik dolog az, hogy a védelemnek melyik az a szintje, amelyet garantálni kell a karta szempontjából, és magas szintű védelemről van szó. Tehát a bíróság ragaszkodik ahhoz, hogy az alapjogok védelemben részesüljenek. Tehát, amennyiben az Európai Unió egy harmadik országnak ad ki adatokat, akkor garantálnia kell, hogy magas szinten védelemben részesülnek. Tehát, magas szintű adatvédelemről van szó. A harmadik országok pedig elfogadhatnak olyan jogszabályokat, amelyek védik a személyes adatokat. De a harmadik országban nem ugyanúgy, de ugyanolyan szinten kell védeni az Európai Uniós polgárok adatait. A második dolog, amit rögzített a bíróság a végleges döntésében, hogy a harmadik ország jogrendszerének kell a megfelelő védelmet biztosítani. Hiszen a biztos kikötő rendszer igazából egy, ön, egy önkéntes rendszer a cégek számára, a magáncémek számára. Tehát a magáncégek alkalmazhatják ezt. De a bíróság azt mondta, hogy az Egyesült Államok hatóságai, az Egyesült Államok jogrendszereit, ez nem érinti, hanem a magáncégeket érinti. És egy egyszerű oka van, hogy miért lett érvénytelen a biztos kikötő döntés, azért, mert az Egyesült Államok tehát nem, nem szólt arról, hogy az Egyesült Államok jogrendszere biztos védelmet ad-e. Itt és ez a bíróság döntése, a biztos kikötő döntése nem a központi témával foglalkozik, amely az irányelvben van, ami az, hogy egy harmadik ország jogi rendszere garantálja az adatvédelmet. Azonban a bíróság itt nem állt le, és arról szólt, hogy mi van, amennyiben az alapvető jogokba ütközik egy ország jogrendszere. A bíróság pedig itt ugyanazt a rendszert alkalmazta, mint korábban, amikor a digitális jogokról volt szó. Ez pedig arról szólt, hogyha az európai jogalkotó elfogad valamit, ami az alapjogokkal összefügg, akkor az arányosságot és a szükségességet is figyelembe kell venni. Tehát a nemzetközi adat átadás az európai jogalapokon kell, hogy nyugodjon, és a harmadik országnak is védenie kell ezeket az európai jogokat. És a harmadik ország adatvédelme is megfelelő kell, hogy legyen. A bíróság itt eléggé elvont érvelést alkalmaz azonban azt mondja, hogy Európában, európai vagy nemzeti szinten nem lehet tömeges megfigyelést alkalmazni. Tehát ez egy nagyon világos fogalommeghatározás. Tehát nincs itt ez a tömeges megfigyelés kifejezés, de a bíróság pontosan elmagyarázza, hogy mit ért ez alatt. Tehát, hogy általános alapon elektronikus kommunikációhoz való hozzáférés nem összeegyeztethető a jogállamisággal. Tehát nem lehet hatóságoknak minden ember minden e-mailjéhez hozzáférni, mert ez jogellenes. Tehát Európán belül nem lehet ezt megtenni. De a harmadik ország esetében elképzelhető, ez, de európai polgárok esetében nem elfogadható. Tehát egy nagyon fontos elv ez. A másik fontos kijelentés pedig az, hogy az a jogrendszer, amely semmilyen jogsegét nem nyújt, az az alapjogokkal ellentétes. És a karta 47-es pontjával ellentétes. Tehát, ha egy harmadik ország semmilyen jogsegét, jogorvoslatot nem nyújt, akkor ez az alapjogokba ütközik. Tehát itt eh, igazából három jogról volt szó, a személyes adatok, az adatvédelem és eh, a jogorvoslathoz való hozzáférés. És mind a három esetben eh, probléma volt. Tehát nem csak arról volt szó, hogy ott szó szerint miről volt, mi, mi, mi volt az anyagban, hanem itt alapvető elvekről volt szó. És először fordult elő, hogy egy alapvető jogot sértettek meg. Ha a hatóságok elolvashatják az elektronikus kommunikációt és a tartalmához hozzáférhetnek, az alapvető jogsértés. És az adatvédelmi irányelvvel is ellentétes. Tehát ebben az esetben az NSA, az amerikai hatóság képes volt e-mailes kommunikációt elolvasni, ez pedig nem elfogadható az Európai Unió joga, jogának alapján. Van még egy vetülete a dolognak, tehát nem csak a döntésről van szó, hanem a jelenlegi adatvételmi irányelv világosra teszi, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek eh, minden esetben eljárni, amennyiben adat kiadásról van szó harmadik ország számára. És ez eh, el is mondja, hogy mi történik akkor, amikor egy nemzeti adatvédelmi hatóság megvizsgálja az esetet. Tehát az adatátadás alapvető jogokat sérthet. A bíróság pedig kifejezte, hogy eh, nemzeti bíróságnak kell foglalkozni az ügyjel. Tehát az Európai Bíróság kijelentette, hogy a bíróság döntése jogellenes. Tehát a bíróság egy olyan rendszert ír le, amely alapján a Nemzeti Bíróság döntés legyen a referencia. Ez pedig jogi szempontból nagyon érdekes. Tehát itt a jogi architektúra alapján nagyon fontos, és nagyon messze mutató konzekvenciákkal jár. Köszönöm, és most várom kérdéseket. Uh, Mrs. Rega. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a magyarázatot. Van egy kérdésem, mégpedig ezen bírósági ítélet következményeiről, a tömeges megfigyelésre kiható következményeiről. Azt mondta, hogy a bíróság azt mondta, hogy az Európai Unióban egyetlen tömeges megfigyelés sem lehetne jogszerű, ugyanakkor ebből nem tudunk meg semmit arról, hogy létezik erre vonatkozó jogszabály. Például a Facebooknak vannak adatközpontja Védországban, és így a igazságügyi hatóságok, rendészeti hatóságok hozzáférhetnek a kommunikációs adatokhoz. Elképzelhető tehát, hogy egy más EU állam állampolgára a saját adatvédelmi ügynökségénél egy keresetet indítson egy nem harmadik állam, hanem EU állam ellen, esetünkben Svédország ellen, ezen Európai Bíróság ítélete alapján. Ez a kérdés azt hiszem, hogy elég bonyolult, tehát egyből meg is adnám önnek a szót, aztán folytatjuk. Köszönöm szépen. <clears throat> A rövid válasz igen a bíróság a nemzetközi transferekről beszélt, de mindig a legislation szót használják, tehát a jogrend szót használják, és ez nem zárja ki ezt, hogy ne csak a harmadik államok jogrendjére vonatkozzék az ítélet, hanem az EU tagállamokra is. Ugyanakkor a karta vonatkozik a tagállamokra, amikor az EU jogszabályokat alkalmazzák. Tehát lehet, hogy nem egy Európai Uniós jogszabály érvényesül, de egyéb iránt az idevágó <clears throat> hatályos jogszabályok nagyjából lefedik ezt a kérdést. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az európai jog érvényesül itt, és a kartára hivatkozva lehetne a keresetet benyújtani, indítani, Összességében azt gondolom, hogy az Európai Unióban hozott intézkedésekre is kiterjedne ez az Európai Bírósági Határozat. Anderson úr. Ugyanezen a kérdésen gondolkoztam, amit Júlia vetett fel. Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas jogi helyzetbe kerül majd az FRE megfigyelések rendszere, illetve a svéd NSA. <clears throat> És ez tetszik nekem. Marinho Pintúr? Esta, esta decisão do, do Tribunal de Justiça. Nos, ami ezt az Európai Bírósági ítéletet illeti, ez egy rendkívül lényeges ítélet. Talán még nem is tudjuk felmérni a valódi jelentőségét ezen ítéletnek, hogy az azonnali hatását az EU polgárok magánéletére. A magánszféra témája ez nem csupán a magánéletre korlátozódik, hanem itt különféle szempontok vetődnek fel a magánéleten túlmenően sok személyi adat is ide tartozik, amelyek a magánéletre vonatkoznak. A kérdésem az, hogy nem lehetnek-e talán olyan esetek, amelyek ezt a védelmet mindig is szükségessé teszik majd. Minden folyamatosan változik, a technológiai fejlődés hatalmas ütemben folytatódik. Ez vonatkozik a jogra, a jogalkotásra, de ez sokkal lassabb, mint a technikai, technológiai fejlődés üteme a titkos szolgálat, vagy az amerikai hírszerző szolgálat, amely esetleg egy portugál állampolgárt figyel meg, aki Japánban tartózkodik szabadságon egy olyan rendszeren keresztül, amely Új-Zélandban rendelkezik bázissal. Nos, itt nagyon sok ország, nagyon sok rendszer kapcsolódik össze, amelyek nem feltétlenül kompatibilisek egymással, és ez hatalmas kihívás a személyadatok védelmét illetően. És mindez végeredményben azt jelenti, hogy a személyi adatok védelmének szintje összevethető kell, hogy legyen azzal, amit az országok alkalmaznak a kiút például az én országomból nem lehet senkit kiutasítani egy olyan országba, ahol még létezik a halálbüntetés intézménye. És ez azt is jelenti, hogy a bűncselekmények nem sújthatóak halálbüntetéssel vagy élethosszig tartó szabadságvesztéssel. Ebből az adódik, hogy nem elegendő, hogy az adott ország hatósága kijelenti, hogy igen, az adatokat védjük, vagy más célokra használjuk, nem, itt mindenképpen szükség van azon garanciára, hogy a személy adatok valóban védettek, és mindez az adatország jogszabályaiból adódik. Csak ebben az esetben lehet biztosítani a polgárok számára ezt a védelmet. Itt a parlamentek szerepe is felmerül, amelyek a polgárokat képviselik, és a parlament mindenképpen az ilyen esetekben a védelem helyszínek kell, hogy legyen. Éppen ezért én rendkívüli mértékben örülök ennek az ítéletnek, és remélem, hogy aztán majd egészen konkrét módon kijött mindez a mindennapi valóságunkra is. Köszönöm. Uh, Mr. Kester. Köszter úr, tessék. <clears throat> Én is örülök ennek az Európai Bírósági ítéletnek. Ezzel a bíróság megmutatja vélemény szerint, hogy mennyire fontos szerepet játszik a jogállamiság és a demokrácia tekintetében Európában. A kérdésem a következő. Milyen következményekkel bír az ítélet jelenleg a mostani helyzetre milyen következményei vannak az adatátadásra Európából az USA felé? A Facebook, a Google továbbra is így járhat el, mint mindez idáig. És milyen lehetőségek, eszközök állnak rendelkezésre most, hogy ezen ítéletnek megfelelően valaki aktívan fellépjen. Ha utala asszony, mondja az elnök. Chairman. Uh, elnök úr, valóban mérföldkőszerű ez az Európai Bíróság ítélet. És ne felejtsük el, hogy nem az Európai Parlament, hanem hogy a jogi szolgálat mond, egy állampolgár fordult a bírósághoz, most pedig eszmét cserélünk a jogi szolgálattal, és a kérdés éppen az, amit Köszter úr feltett, hogy milyen következményekkel jár ez az ítélet. Hallottunk esetleges következményekről, az elkövetkező bírósági ítéletek tekintetében, és a svéd példa is jó példa. De mit, milyen következményekkel járhat ez az ítélet a más harmadik államokkal való adatcsere megállapodások tekintetében, mondjuk Oroszországgal való megállapodás tekintetében? Tudjuk-e tehát, hogy az Európai Unióból hogyan, milyen feltételek mellett adunk át adatokat olyan országokban, mint Oroszország. Felmerül itt még egy kényelmetlen kérdés az internetes szolgáltatások jogtalan működése tekintetében. Amikor néhány éve a DROA szakbizottság elnöke voltam, itt albizottság elnöke voltam, itt um, egy megdöbbentő meghallgatást tartottunk a titkos szolgálatok és az eh, adatvédelem és az emberi jogok. Az a probléma, hogy vannak entitások az Európai Unióban, akikre mintha más jogszabályok vonatkoznának, mint bárki másra. Nem tudom, mi lehet a megoldás, azt hiszem a több átláthatóság a parlamenti ellenőrzésben rej, rejlik, rejelhet a megoldás. Végezetül pedig tudjuk-e, hogy a 28 EU tagállam adatvédelmi hatósága megvitatja-e már ezt az ítéletet? És nem volna célra vezető, elnök úr, amennyiben mégis a, hát van egy bizonyos jogkörünk, hogy mi is hozzászóljunk ehhez, nem volna tehát célrevezető, hogy megvitassuk a továbbiakban ennek az ítéletnek a következményeit, esetleg az adatvédelmi biztost hívjuk meg. Köszönöm a jogi szolgálatnak a nagyon világos magyarázatot is, az ítélet következményeiről szóló magyarázatát. Köszönöm szépen, Ferrara asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is. Nagy örömmel fogadtam ezt az utóbbi ítéletet, hiszen ez megerősíti az alapjogi a kétségbe vonásának tilalmát egy európai intézmény döntése kapcsán sem. És ezzel kapcsolatban merül fel bennem egy közvetlen kérdés, az az, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek ennek az ítéletnek a jelenleg zajló tárgyalásokra a TTIP-pel kapcsolatosan milyen következményei lehetnek mindennek. Köszönöm. Thank you, Mr. Le Breton. Le Breton úr. Merci. Euh, Köszönöm, elnök úr. Nos, az Európai Bíróság ezen 2015. október 6-ai döntésének van itt egy pozitív szempontja, az alapvető jogokat védi, ki is ellenezni ezt, és minket különösen véd a túlságosan gyors adatátadás ellen, ami a személyes adatokat illeti. De vannak nyugtalanítóbb szempontok is, ugyanis itt az Európai Bizottság bizonyos cselekedeteiről van szó. Ez az ítélet szerintem két cselekedetet szankcionál, ami a bizottságot illeti. Először is a bizottságnak túl nagy hatalma van, és ez a tagállami hatóságok hatásköreit korlátozza, például a francia adatvédelmi hatóság hatásköreit, és igencsak nyugtalanító, hogy a bizottság kilépett szerepéből, ezt bizonyossággal megállapíthatjuk, hiszen ezt maga az Európai Bíróság is megállapította. Másodszorban a bíróság szankcionálja a bizottság igencsak nagy optimizmusát, mely túlságosan gyorsan ítélt, nem elégséges adatok alapján. Az USA adatvédelmi szintjét egyelőnek ítélve az EU-s adatvédelmi szinttel. Ez igencsak nyugtalanító már ami a személyi adatok védelmét illeti, azokért, amelyek a, például a Facebookon ö, vannak, hiszen az európai Facebookon tárult adatokat ö, bármiféle védelem nélkül továbbítják az USA felé. Igen, csak nyugtalan vagyok, hiszen ö, jó lenne, ha általánosabb szintre emelnénk ezt a vitát, nem nagyon bízom a bizottságban, és amit eddig tett, az nem nyugtat meg túlságosan nagy az optimizmusa a bizottságnak, mert ami a kémkedést illeti például az USA részéről, az EU-s országok irányában az USA történelmileg persze a partnerünk nem, nem mondok ennek ellent, ugyanakkor ez a partner az utóbbi időben rosszul viselkedett, tehát nem szabad ilyenfajta optimizmusnak engedni, és még inkább nyugtalan vagyok. Tárgyalásokat kezdtünk a TTIP-pel kapcsolatosan az USA-val, nyíltan ellenzem ezt a megállapodást, és egy ilyenfajta optimizmus az USA-val szemben igencsak indokolatlan, amikor tárgyalásokat kezdünk az európai érdekek védelmében. Sajnálatos módon tehát a bíróság ítélete számomra sokkal több nyugtalanságot okoz, mint pozitív szempontokat. Uh, that was the end of the list. Ezzel elértük a felszólalók listájának végét, mielőtt a jogi szolgálat megválaszolná kérdéseket, én is kérdezek. Kérem magyarázza el, hogy milyen következmények. Amikor a következményekről beszélt, akkor Tudunk-e arról valamit, hogy a bizottság az USA-val való adatvédelmi tárgyalások során érvényesíti-e már a bíróság ezen ítéletét? Hiszen éppen az USA adatvédelmi szintjével kapcsolatos kételjek meghatározóak. Szóval mit tudunk erről? Öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Nyolc kérdést kaptam. Nem ugyanebben a sorrendben, de igyem szemezeket megválaszolni. Kezdem a már egyéb harmadik államokra vonatkozó kérdéssel, ebből levezetjük majd azt, hogy mit lát az USA-val kapcsolatban tenni. Hiszen az USA tulajdonképpen ugyanabban a helyzetben van, mint minden más harmadik állam, egy-két kivétel, orsz, kivétel, kivételivel, ahol adekvácia döntést hozott a bizottság. A legtöbb nagy ország India, Ausztrália, Brazília, Oroszország, Japán, Kína. Ezekre nem vonatkozik a bizottságnak ez az adekváciára vonatkozó, vagy adekvátságra vonatkozó döntése. És ebben az esetben a jelenlegi adatvédelmi irányelv határozza meg azokat a mechanizmusokat, amelyeket alkalmazni kell. A 26-os szikszól erről a jelenleg hatály irányelvben az Tron esetben pedig 25-ös cikk értelmezéséről volt szó. Hogyha tehát a 25-ös cikk nem érvényesül, akkor a 26-os cikkre kell tovább lépni, ezt kell alkalmazni. De ezen felül vannak egyedi esetek, amikor korlátozott esetekben az adatokat át lehet adni, például ha az adat tulajdonos ebbe beleegyezik, vagy szerződést kötnek, ebben az esetben egyértelműen az adat továbbadható. De ez az általános adatát, adatátadás, vagy a tömeges adatátadás folyamatára nem vonatkozik. Az adatvédelmi hatóságok ezen felül pedig lehetővé tehetik az transfert, amennyiben egyéb adekvát védelem fennáll, például egy standardizált szerződéses záradék védelme fennáll. Ezen szabályozások alapján lehet már ma is adatokat cserélni harmadik államokkal. De egy nagyon fontos szempontot hozzá kell tennem. Mindez, amit az Európai Bíróság mondott, kiegészítőleg érvényes a többi szabályra. Nem csak a 25-ös, hanem 26-os a cikk alapján való eljárásokra is érvényesül. Hogyha tehát az alapjogok lényegükben veszélybe kerülnek, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy az irányelv bármely más cikke vagy szabálya érvényesüljön, tehát voltak éppen lépj vissza a startmezőbe. Ezt mondja az Európai Bíróság ítélete, felhatalmazza és megbízza az európai hatóságokat, hogy hajtsák végre az alapjogi vizsgálatot, és ennek fényében döntsenek. Nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet bármilyen más megoldást találni a tömeges adatcserére, egész addig, amíg új megállapodást nem köttetik. Vannak persze jogi lehetőségek, ezeket meg kell vizsgálni, de még túl korai volna a jelenlegi állapot egy héttel csupán a luxemburgi bíróság, az Európai Bíróság ítélete után, hogy ehm, ezen lehetőségekről beszéljük. Minden esetre a fent említett elveket mindenképpen be kell majd tartani a jogalkalmazóknak. Ennyit a harmadik államok helyzetéről, és az USA is ugyanígy egy harmadik államnak számít, nincsen különleges megállapodás az USA-val. Tehát a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak és az EU hatóságnak és a bizottságnak is meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Egyébként úgy tudom, hogy már múlt héten sürgősséggel találkoztak az adatvédelmi hatóságuk, és igenis foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egy sajtóközleményt is kaptam erről. A bizottság és ennek fényében folytatja a tárgyalásokat az USA-val. Tehát értelmezésem szerint a bizottság is aktívan foglalkozik a kérdéssel, a parlament mégis nem tűzte rendjére, és nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen formát ölt ez egy jogi vita. Hiszen a bírósági ítélet előtt a bizottság 13 intézkedést akart garantálni az USA-tól, amelyek kellő adatvédelmet biztosítottak volna. 13 intézkedésből 11-ben megállapodásra jutottak, kettőben nem, a jogvédelem és a megfigyelés, legal protection és surveillance. Egy kérdésben nem sikerült megállapodásra jutni, de biztos, hogy sürgetően ezt meg kell tenni. Minden esetre az Európai Bizottság tehát nagyon is nagy erőkkel állt neki a kérdés vizsgálatának, de konkrét eredményekről még nem tudunk. And the Question of the intelligence services. Ami a titkos szolgálatok szerepét illeti, valóban ez egy nagyon fontos kérdés, a parlament az adhok bizottság, illetve az NSZI, bizottság, NSZI tevékenységét vizsgáló bizottsággal foglalkozott a kérdéssel. Egyértelmű, hogy a titkosszolgálatok kérdése releváns lesz itt is, legalábbis az EU jogszabályok hatája keretén belül, Jelzem ugyanakkor, hogy az emberi jogok Strasburgi Bíróságának ítéletét, ítélkezési gyakorlatát nem idézte be az Európai Bíróság ítéletében, csupán a digitális jogok ítéletet, amelyről a Strasburgi Bíróság korábban döntött. Azzal számolhatunk tehát, hogy ez a fajta érvelés a tagállamokra is vonatkozik majd az emberi jogok európai egyezményének alkalmazása során is. Tehát egyértelmű, hogy én, mint a jogi szolgálat, csak jogértelmezésre korlátozhatok, korlátozódhatok, nem látok a jövőbe. Egyértelmű, hogy mélyreható vizsgálatra lesz szükség e kérdéskörben a jövőben. Lássuk hát a TTIP-et és az alapjogok, illetve a nemzetközi megállapodások viszonyának kérdését. Hallatlan fontos kérdésről van szó, de túl hamar volna, túl korai volna, hogy ezen új, új Európai Bírósági ítélet TTIP-re való kihatásáról elgondolkodjunk, de általános elfként igaz az, hogy az Európai Unió nevében az Európai Bizottság által aláírt megállapodások figyelembe kell, hogy vegyék a emberi jogok Európai Egyezményét, kartáját. Ez egy formál logikai érvelés, az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió nem köthet olyan nemzetközi megállapodást, mely ne tartaná tiszteletbe az emberi jogi, az alapjogi kartát. Ez a logikája a dolognak. A karta alap jogi természettel bír, tehát ezt nem lehet felülírni, meghaladni, az itt megfogalmazott jogokat sérteni. Aztán felmerült az a kérdés is, hogy a bizottság túllépje hatáskörét. Ez egy nagyon fontos kérdés, lehet, hogy előadásomban erről nem beszéltem kellőképpen. Valóban itt egy intézményi kérdés is felmerül, és különösen izgatja a kérdés a parlamentet. A kérdés tehát az, hogy az európai jogalkotó mennyiben ruház át jogköröket a bizottságra. A safe harbor, vagy a biztonságos kikötő ö, megállapodás erre kiterjedő kijelentéseket tesz, mi szerint az Európai Bizottság csak a jogalkotó megbízása által adott mandátum keretén belül léphet fel, és a 96-45-46-os nem határozza meg konkrétan, hogy a bizottság mit tehet, tehát nem a jogalkotó nem, ad, nem ö, hatalmazta fel a bizottságot, hogy korlátozza az adatvédelmi hatóságok jogkörét, sőt fordítva a dolog. És az adatvédelmi hatóságokra vonatkozó irányelv egyértelművé teszi, hogy az adatvédelmi hatóságoknak rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy az adat átadásból eredő jogsérelemre vonatkozó kereseteket megvizsgálják. Ilyen módon esetleg a Safe Harbor a biztonságos kikötő megállapodás is hatáját vesztheti, hiszen a nemzeti adatvédelmi hatóságok egyes intézkedéseket csak bizonyos intéz esetekben foganatosíthatnak, amikor a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel. Mindez közvetlenül a Safe Harbor megállapodásból ered. Egy szóval itt a parlamentnek újra kell definiálnia majd, újra meg kell határoznia majd azokat a jogköröket, amelyek keretén belül felléphet. Remélem, hogy sikerült minden kérdést megválaszolnom, ha még maradt volna nyitott kérdés, állok rendelkezésükre. Mrs. Reda wishes to ask. Akkor még egy kérdés? Igen? Csak röviden megismétlem, hogyha jól értettem, akkor a bizottságnak nincsen kompetenciája, hogy ilyen döntést hozzon. Tehát olyan harmadik országokhoz fordulhat, amelyek megfelelő adatokat kaptak, és fennáll -e annak a veszélye, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak milyen játéktere van. Ha jól értem, az ír adatvédelem, adatvédelmi hatóság ismét megvizsgálja Max Schrems ügyét, és hogyha úgy találják, hogy az amerikai hatóságok képesek megfigyelni az embereket, amit én vélelmezek, akkor van-e annyi játéktere az európai adatvételmi hatóságoknak, hogy kijelentsék, hogy például Max Schrems joga nem sérült. Tehát ez vezethet-e arra, hogyha van egy nemzeti adatvédelmi hatóság, az az összes cég tekintetében dönthet, és az adatvédelmi rendelet pedig ezt meg tudja akadályozni? And could you maybe act... Esetleg a válaszához hozzáfűzhetné, hogy a bizonyítás terhe hol van, Am, amikor az alapjogokról van szó? Igen? Nagyon érdekes kérdés. A harmadik országok tekintetében amelyek már hoztak ilyen döntéseket, tehát a bírósági határozat vonatkozik rájuk is. Tehát van egy eh, Safe Harbor döntés az Egyesült Államok tekintetében. A második az relevánsabb szerintem, mert eh, ugyanaz a megfogalmazása, ugyanaz a bizottság szóhasználata a tagállamok irányában. És a Safe Harbor döntés harmadik cikkében láthatjuk ezt. Lehet, hogy csak bizonyos részekre vonatkozik ez. Az egyik hiba a bizottság részéről az volt, hogy a bizottság nem állapította meg, hogy az Egyesült Államok jogrendszere megfelelő biztonságot ad. És ez nem releváns, ezt meg kellene vizsgálni. Hiszen az Egyesült Államokban a rendszer önkéntes. Tehát a magáncégek önként csatlakozhatnak a rendszerhez, és a bizottságnak itt pedig meg kellett volna vizsgálnia, hogy megfelelő jogvédelem létezik az Egyesült Államok bizonyos adatok tekintetében. A logika az ugyanaz kell, hogy legyen, de bizonyos harmadik országoknak lehet megfelelő adatvédelmi joga. Ezt meg kell vizsgálni. Mi volt a második kérdés? Um, uh, the burden of proof and the yes, this is an issue. Um, igen, ez téma. Az adatvédelmi hatóságoknak igen van eh, valamennyi mozgástere, függetlenek. Tehát a fogalom meghatározás értelmében függetlenek. Ez egy különleges eset volt, mert az ír adatvédelmi hatóság nem jelentette ki, hogy eh, én nem vizsgálom ki az ügyet azt kellett volna mondania, hogy jogilag köteles vagyok kivizsgálni az ügyet. És az egésznek ez volt a kiinduló pontja. Tehát nem volt jogi akadálya a vizsgálatnak. Sőt, köteles lett volna megvizsgálni az ügyet. Tehát ebben az esetben igenis el kellett volna rendelni a vizsgálatot. Tehát természetesen figyelembe kell venni, hogy milyen kötelezettségek vannak, de hogyha úgy dönt az adatvédelmi hatóság, hogy nem vizsgálja meg az ügyet, akkor igenis az adathordozónak joga van az ügyet nemzetbíróság elé vinni. Ami pedig a bizonyítási terhet illeti, az irányelvben is benne van, hogy a nemzeti jogban kell rögzíteni, hogy a bizonyítási teher hol van. Tehát az európai jog alapja, hogy az európai jogot átültetik a nemzeti jogrendszerbe. Tehát az európai jogalkotás nem konkretizálja, hogy a bizonyítási teher hogyan legyen, ezt a nemzeti jognak kell. Ez pedig a különféle országok különféle hatóságaira is vonatkozik. Komoly dolog. És ezt pillanatnyilag nagyon aktívan vitatják. Tehát van egy konzisztencia mechanizmus, amely megengedi az adatvédelmi hatóságoknak, hogy együtt működjenek, meg akkor is, hogyha véleménykülönbségek vannak. Tehát ez a jövőre lesz fontos. Megnézzük majd, hogy az irányelv mit tartalmaz, mit hordoz, és az év végén számíthatunk az elfogadására és valószínűleg a év végén már átfogó választ is tudná, tudnék adni a kérdésre. Uh, thank you. Köszönöm. Szeretném megköszönni a jogi szolgálatnak, hogy itt volt. Látom, nincsen több felszólalási igény. Tehát akkor eh, ma az ülés ezennel berekeztem, és holnap reggel találkozunk. Köszönöm.